Please uh, sit down. We have to go. Please sit down. We have to go. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet, mert nincsen túl sok időnk. Szeretném önöket üdvözölni. Én vagyok az AFET parlamenti bizottságának az elnöke, és Üdvözlöm itt körünkben Buzek urat, a parlament elnökét. Azt gondolom, hogy jelenléte még inkább fölhívja erre a mai eseményre a figyelmet. A mai rendkívüli ülést az AFET, a DROA, illetve a Fehér Orosz küldöttség együttesen szervezi, és meg kell még említenem az Euronestet is, aki szintén részt vett a szervezésben. Vigenyin úr, Protesievics úr, és természetesen Hautala asszony is itt van körünkben. A többi megjelentetés üdvözlöm, üdvözlöm Inatáviucs úrat, Litván külügyminisztert, az EBESZ soros elnökét, Füle biztos urat, aki nemrégiben jár Fehér Oroszországban, és azt hiszem, hogy elég sok érdekes dologról számolhat majd be. Árens nagykövet urat is ö, ö, üdvözlöm itt körünkben, aki az EBS-nek, e EBS e vás, hát választás megfigyelési ö, missziójának elnöke, Alexandre Andrei Alexandrau urat is üdvözlöm, aki a Fehér Orosz Újságíró Egyesület alelnöke, és 2004-ben Szaharov díjat nyert. Mai feladatunk nem csupán az, hogy a fehér orosz helyzetet e- elemezzük, a nemrégiben lezajlott, véresre sikeredett elnökválasztás után, hanem arról is beszélnünk kell, hogy a nemzetközi visszhangja milyennek, illetve hogy hogyan kéne reagálni a nemzetközi közösségnek mindezekre a, mindezekre a körülményekre. A bizottságunk azt kérte az elnökök értekezletétől, hogy Próbáljuk meg valahogyan összefogottan reagálni mindenre, erre holnap kerül majd sor. A mai véleményünket tehát továbbítom majd az elnökök értekezletének, és elnök úr, miután személyesen is itt van, még jobban tudja biztosítani az átmenetet. A mai ülés előtt a fehér orosz külügyminiszterrel, külügyminiszterrel egyeztettem, és arról beszéltünk, hogyha lehet, akkor a kormányal tudjunk egyeztetni mi hamarabb. Erre nem válaszolt megerősítésre, de nyitva hagyta ezt a kérdést. Azt gondolom, hogy nagyon fontos most azonnal beszélnünk erről a témáról, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, megadom a szót, átadom a szót Buzek elnök úrnak, tessék. Thank Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd mondjam el, hogy nagyon régóta vártunk erre a napra, arra tehát, hogy a belorusz demokratikus ellenzék képviselői, a független médiumok, a civil társadalom képviselői az Európai Parlamentben velünk lehetnek. Találkoztam már önökkel ma délelőtt is, és nagyon méreható vitákat folytattunk, egyeztettünk, beszélgettünk. Ez azonban önmagában még nem elég, a belarusz helyzetet átlátható módon kell itt most megbeszélni, tisztázni, meg kell vizsgálni, hogy mi mit tehetünk, az Európai Unió mit tehet. Az önök tanácsát kérjük. Kérjük, mondják el nekünk, hogy hogyan lehetünk segítségükre a probléma megoldásában. A belorusz népet várjuk a szabad, független európai népek sorában, és nagyon örülünk annak, hogy az önök országának képviselői itt vannak közöttünk. Először is a szolidaritásomat szeretném kifejezni az önök népével, a fehér orosz néppel. Mindannyian figyelemmel követtük a minszki eseményeket December 20-ától kezdve Albertini elnök úr és én is kapcsolatban álltunk fehér orosz képviselőkkel. Köszönöm szépen Albertini úrnak és Hautala asszonynak, én Vigenin úrnak és Potasjevics úrnak, hogy megszervezték ezt az ülést. Köszönöm Füle biztos úrnak. Ön is többször is egyeztetett velünk, és többször is megbeszéltük ezt a kérdést. Az EBSZ e soros elnöke is itt van velünk, neki is nagyon hálásak vagyunk. Véleményünk szerint a Lukasenko kormány egyértelműen kormánynak egyértelműen nincs demokratikus legitimációja. Ebből a szempontból szükséges az, hogy felülvizsgáljuk az Európai Uniónak a Minszki politikáját, és végig, végig kell gondolnunk még egyszer ezt a politikát. Ezt az ülést akár ötletbörzének is tekinthetjük. Nagyon fontos és aktuális ülésről van szó. Az elsődleges prioritás az az, hogy követeljük a hatóságoktól, hogy a fogvatartottakat engedjék szabadon, és hogy a súlyos büntetésekről mondjanak le az aktivistákkal szemben. Emellett megfelelő orvosi ellátást kell biztosítani a civil társadalom képviselőinek, akiket megvertek, megsebesítettek. Gyümölcsöző vitát kívánok mindannyiunknak, és várom az önök véleményét, várom az önök javaslatait az Európai Unió Belorussziával kapcsolatos stratégiájáról. Köszönöm szépen eh, Belarus barátaink eh, részvételét. Az önök részvételével sokkal mélyebbre ható, sokkal eh, szélesebb körű vitát tudunk folytatni. Konkrét eredményeket várunk ezektől a vitáktól, ettől a vitától. Hogyan tudjuk a jövőbeni problémá, tudunk a jövőbeni problémákkal szembenézni? Ez a legfontosabb kérdés. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon hasznosak voltak ezek a tanácsok a mai üléssel kapcsolatban. Még egyszer megköszönöm, hogy jelen van. Most néhány tájékoztató jellegű jelentésem lenne. A 17-es csatornán hallhatják a fehér orosz tormácsolást, tehát hogyha vendégeink szeretnék anyanyelvükön hallgatni a mai ülést, akkor ezt a 17-es csatornán tehettük. Hogyan is rendezzük, a, vagy szervezzük a mai munkát? Az első részben a választásokról, a választások utáni helyzetről fogunk beszélni, meghallgatjuk Árenz nagykövet utat, urat, utána pedig a két Szaharov díjas következik, Ali Alexandru úr, illetve Milinkievics úr, a fehér orosz újságíró szövetség nevében fognak felszólalni, és elemzik a helyzetet. Utána a nemzetközi közösség részéről Füle urat hallgatjuk meg, illetve Alitván külügyminiszter hely, helyettes urat, Ignati Vicius urat. Most meg is adnám a szót Árez nagykövet úrnak, és minden felszólalót arra kérnék, hogyha lehetséges, akkor körülbelül 5 percre korlátozzák felszólalásukat, hiszen így lehetőség nyílik arra, hogy a kérdésekre is később majd választ, válaszoljanak. Nikolajev képviselőt is meghallgatjuk majd az ő hozzászólását a mai ülés második részére programoztuk. Tessék, Árensz úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Régóta vezetem az EBSZ e megfigyelő misszióját. 2006-7-ben és 2010-ben is volt ilyen misszió, mint három alkalommal nagyon negatív elemzést kellett írnunk, 2010-ben a legsúlyosabbat. De ugyanakkor mégis van némi változás, javulás a választások előtti időszakban, csak ez sajnos nem érinti a fontos tényeket. A fontos tény az, hogy a politikai rendszer megrendíthetetlen, a választási eljárás nem jó. Kilenc jelöltel találkoztam 2010-ben, aki kihívta az elnököt, és mind a kilenc azt mondta, hogy nem bízik a választási eljárásban és a hivatalos tárgyalók pedig követelték mindig, hogy ennek ellenére pozitív megalapításokat írjunk. Szankjevics úr megbízott azzal, hogy mondja el a véleményemét. A katonai egységek gyakorlatoznak a választási időszakban, felsorakoznak az utcán, és And the result is és fekvőtámaszoznak az utcán, aztán menetelnek, nyilvánvaló megfélemlítési céllal. Aztán elmennek, And I think the sense of this is of course to see what is important in these improvements and és nem tudom, hogy ebben milyen javulást lehet megállapítani, ez miben pozitív. Ugyanakkor nagyon sok negatívumot gyűjtöttünk, de ez elolvasható az jelentésünkben, nem akarom őket részletezni, csak a legfontosabbakat emelném ki. Missziónk elején az elnöki kabinet vezetője, Makely úr azt mondta nekem, hogy ők maguk is vizsgálják a mi vizsgálódásunkat, és javult a kapcsolat ugyan, de leszögezték, hogy reformok jelenleg nem lehetségesek, vagy csak lassacskán, és most örülnek annak, hogyha a hogyha a szavazatokat rendesen össze tudják számolni. A választás napján 8 órakor este próbáltuk az értékelésünket elvégezni, de sok akadálya volt ennek. Miért rendíthetetlen ez a rendszer? A fehér orosz rendszerben az államot az elnök nem csak képviseli, hanem azonosul az állammal, és az állam azt követeli a néptől, hogy azonosuljon ugyancsak az állammal. A népi kongresszus a választások előtt összeült, és egyhangú, boldog, tapsoló tömeg képét adták le a médiának. Ugyanakkor tudjuk, hogy nem ez a helyzet. Sokakkal beszéltem, akik nagyon is ennek az ellenkezőről számolnak, de korán sem mindenki boldog ebben az országban, de hát ezt tudjuk. Nem szabad elfeledkeznünk a boldogtalan többségről a politikai pártrendszer kifejletlen, gyakorlatilag az elnöki párt az egyetlen, a többieket elnyomják, vagy be sem hagyják őket jegyezni magukat. A választási bizottságban gyakran volt az a benyomásom, hogy a, az ellenzéki jelölteket azonnal kémeknek, ellenségeknek bélyegezték, a változások meg ellehetetlenítése érdekében megbélyegezték. És a, a, a megfigyelők többsége ezért elhagyta az országot, és a legsikeresebb Sanikau jelölt, aki két és fél százalék Kérdés felszázalékot kapott a legsikeresebb ellenjelölt. Tehát világos, hogy óriásiak a kihívások, nagyon nehéz terepen dolgozunk, és ha, ha megengedik, akkor néhány kritikus megjegyzést tennék. Szerintem két nagy hibát követ el az ellenzék is, mert nem jó az, hogyha kilenc felé oszlik az ellenzék, kilenc különböző jelöltet állít, nagyon megosztott az ellenzék, és eltévesztette az ellenzék is a célt is, mert nem tudták meggyőzni a jelenleg hatalomon levő elnök táborát arról, hogy nekik is szerepük lehet. Nemrég nagyon nem sokkal ezelőtt Lukasenko elnök megnyilatkozott, és a, azt állította, hogy az EBSZ misszió soha nem talált hibát a, a választási rendszerben. Mivel Oroszországban sem népszerű az EBSZ, ezért összefog a két ország, és a mi orosz kapcsolatainkat is megpróbálják megrontani. A két elnök nagyon jól kijön egymással, és a CISZ megfigyelő választások megfigyelő missziója és teljesen más jelentést írt a választásokról, mint mi. Világos, hogy teljesen más elvek és hatalmi csoportok irányítják őket, mint minket. Utolsó megjegyzésem. Az EBSZ parlamenti közgyűlésének a delegációja, akit Tony Lloyd, a brit parlament tagja vezetett, nagyon kiváló munkát végzett, és hálás vagyok nekik, mert a nehéz körülmények ellenére tették ezt. Köszönöm. Grazie, ambasciatore Arens. Köszönöm szépen, Arens nagykövet úr. Most Milinkievics úr következik. A Szabadság mozgalom vezetője, illetve a 2006-os Szaharov díj díjazottja. Éva Nyiklajeva asszony, Ulazmir Nyeklájev elnök jelölt leánya, és itt van körükben. Az édesapja jelenleg egyébként börtönben van. Tessék, öt percre kérem, hogy korlátozza hozzá Белорусская оппозиция Köszönöm szépen. что на этих выборах Александр Лукашенко не набрал 50%. То есть с нашей точки E, e, Sajnos valami probléma van a tolmácsolással, egy pillanat e, türelmet kérünk. La traduzione delle, inter, delle interferenze nella cabina degli interpreti e mi chiedono eh, di sospendere. Úgy tűnik, hogy probléma van, mindenki arra kértek engem a tolmácsok, hogy jelentsen be, hogy egy rövid időre fejlesz, függesszük fel az ülést, valamiféle interferencia tapasztalható a tolmácskabinokban, interferencia vagy ilyesmi, oldjuk meg a problémát. Elnézést kérek, de néhány percre föl kell függesztenünk az ülést, technikai problémát kell megoldanunk. Mi viene detto che sono in corso gli interventi da parte di un tecnico, quindi spero che la azt az információt kaptam, hogy a technikusok már dolgoznak a probléma elhárításán, úgyhogy rövidesen folytatjuk. Probably okay. Probably okay. Működik már? Much better, much better. Yeah. Bene, mi okay. viene, mi viene okay. detto che... Eh... Elnök, arról tájékoztatnak, hogy folytathatjuk is a munkát. Kérem, hogy folytassa hozzászólását. Folytassuk tehát az ülést, tessék. Tessék, Milénkievics úr. Elnézést kérek. Köszönöm szépen. Nos, akkor újra kezdeném, mert nem volt tolmácsolás. A, bel- a belorusz demokratikus ellenzék úgy értékeli eh, a választásokat, hogy eh, ez, az eredményét ennek meghap, meghamisították, ez nem volt igazságos, és Lukasenko eh, nem kapott 50%-ot, minimum második fordulót kell tartani. Öt évvel ezelőtt a rezsim számára nagyon fontos volt, hogy legitimációt teremtsen magának Fehér Oroszországon belül és akkoriban Oroszország szinte mindenben támogatta Lukasenkot, és nagyon jó kapcsolatokat tartott fönn Fehér, Fehér Oroszország, Oroszországgal. Most már más a helyzet, most már Nyugat-Európa fele próbált fordulni Fehér Oroszország, és próbálja demokratizálni, próbálja javítani a gazdasági helyzetet, és romlottak a kapcsolatai Oroszországgal. Kezdetekben tehát most a tavalyi választásokon jobb volt az atmoszféra, és demokratikusabbnak tűnt a választás választás, mint korábban. Miért kerül sor erre az aránytalan reakcióra a hatóságok részéről, és miért bántalmazták, verték meg a tüntetőket, miért döntöttek úgy a hatóságok, hogy az ellenzék 31 vezetője, újságírók és szakértők ellen eljárást indítanak? Ez itt a kérdés. A hatóságok úgy látszik, hogy rájöttek, hogy nem élvezik a korlátlan támogatást, a támogatások nagyban csökkent, és az ellenzék szerepe növekedett. Végeredményben nem sikerült megvizsgálnunk azt, hogy mennyiben használtak ki bizonyos publikációkat ürügyként arra, hogy a hatóság ilyen aránytalan reakciót indítson az ellenzék képviselői ellen. A kérdés az az, hogy az Európai Unió most mit tehet. Nos, egyértelmű reakcióra kell, eh, egyértelmű és következetes reakcióra van szükség. Minden eh, lehetséges eh, politikai, diplomáciai és gazdasági nyomásgyakorlási lehetőséget ki kell használni a rezsimre, és feltétle, a politikai fogvatartottak feltétlen szabadon bocsátását kell követelni. Emlékeznünk kell arra is, hogy Niktohely Tjaptufovics eh, politikai eh, fogvatartott, eh, bebörtönzött személy, őróla is beszélnünk kell. Nagyon fontos az is, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság egy, egységesen lépjen fel, szimultán módon lépjen fel, nagyon fontosak a nyilatkozatok, de ugyanilyen fontosak a konkrét fellépések az európai intézmények részéről. Azt gondolom, hogy a hasonló típusú nyomásgyakorlás nem vezethet az országunk elszigetelődéséhez. Ugyanis a mi országunk ban azokon kívül, akik feltétlenül támogatják a rezsimet, vannak még rengetegen mások is. 9,5 millió belorusz van még rajtuk kívül, és mi szeretnénk Európához közeledni. Két szintű politikára van szükség, az egyik a hatóságokkal való kapcsolattartás és az egyértelmű nyomásgyakorlás Európa részéről a belorusz hatóságokra, a másik oldalon, a másik sinen pedig a belorusz civil társadalommal való kapcsolattartás nagyon fontos. Nyitva kell tartani az Európába vezető utat, speciális programokat kell indítani a fiatalok számára, akik az egyetemet elvégezték, akiket nem engednek dolgozni politikai szerepvállalásuk miatt. Melyik lenne a leghatékonyabb szankció, kérdezik önök? Nos, a leg a leghatékonyabb szankció a totalitáriánus rendszer ellen a civil társadalom, a demokratikus ellenzék egyértelmű támogatása, széleskörű támogatása. Az Európai Uniónak felül kell vizsgálnia a Fehér Oroszországgal való politikáját, speciális mechanizmusokat kell kidolgozni annak érdekében, hogy Belorussziában a demokráciát támogassuk. A következőt szeretném még elmondani. Mi történt a három éves párbeszéd során? Mit értünk el? A fehér oroszoknak legalább a fele Európa optimista, Európa barát, az Európai Unió felé szeretnének fordítani. Ez eddig nem volt így csak a fehér oroszoknak a 10%-a szeretne visszatérni a korábbi Szovjetunió ernyője alá, Ukrajnában sokkal többen például. Tehát megfordultak a tendenciák. A civil társadalom elismeri az Európai Uniós értékeket. Nagyon fontos az, hogy Európa egyértelműen egy hangon szólaljon fel, ugyanis itt emberjogi kérdésekről van szó. Európa különböző országainak egységesen kell fellépnie. Az eh, nem fogadható el, hogy egyes európai országok észre sem veszik, hogy mi történik Fehér Oroszországban, mások pedig eh, folyamatosan hangoztatják azt, hogy Fehér Oroszországban megsértették az emberi jogokat. Jó eredményeket akkor érhetünk, érhetünk el, hogyha megfelelően koordináljuk az erőfeszítéseinket. Önök a legfontosabb partnerünk. Lukasenko ki fogja használni a televíziót, a médiát eh, akkor, amikor eh, az, Európa, az Európai Unió egyértelmű nyomást gyakorol a rendszerre, eh, akkor Lukasenko azt fogja mondani, hogy hát látjuk, Európát, Európát egyáltalán nem érdekli Fehér Oroszország, illetve nem várják Fehér Oroszországot tárt karokkal. Az állásfoglalás mellett fontos lépésekre van szükség az Európai Unió részéről. Köszönjük szépen, hogy megszervezték ezt a találkozót. Nagyon fontos ez számunkra, és még fontosabb azoknak, akiket fogva tartanak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Milinkiewicz úr. Most öt percre megadnám a szót Éva Nyiklájeva asszonynak. Um, good afternoon. Uh, my name is... Jó napot kívánok! Éva Neklejevának hívnak, és nem nekem kellene itt ülni, hanem édesapámnak, akit azonban sok kiváló, nagyszerű kollégájával együtt a jelenlegi fehér orosz hatalom bebörtönzött, amely megnyerte úgymond a választásokat, Sajnos nem az történt, aminek történnie kellett volna. A jelölteket, barátjaikat megverték, és most több éves börtönbüntetés fenyegeti őket, illetve részben el is ítélték már őket. Szeretném megköszönni, hogy édesapám helyett eljöhettem, és valamennyi ö, letartóztatott rokonának nevében is szólok, és úgy gondolom, hogy nagyon sok belorussziai polgár nevében is. És szeretném, hogyha ráéreznének, hogy mennyire sürgős most, hogy lépjen az Európai Unió. Mert ráadásul nem csak megverték ezeket az embereket, hanem a börtönben orvosi ellátást sem kapnak. Nem tudjuk, hogy milyen állapotban vannak Édesapámnak december 29-én súlyos rohama volt, és azóta nem tudjuk, hogy milyen nyomásnak van kitéve, hogy megkapja egyáltalán gyógyszereit, vagy kínozzák-e, és a többi letartóztatott újságíró, aktivista, emberi jogi aktivista sorsa sem ismeretes, hatalmas nyomás nehezedik rájuk. Ebben a kis könyvecskében elolvashatják, hogy az egyik barátunkat három éves gyerekével zsarolják, a nagyszülőktől akarják elrabolni, és ezzel próbálják vallomásra bírni. Ez nem csak erőszakos, hanem minden emberi értéknek ellentmond, ez terror minden nyelven. És az újságírók, az emberi jogi aktivisták, akik esetleg szabadlában vannak, azokat is üldözik, egyre gyakrabban hallunk letartóztatásokról, házkutatásokról, munkahelyi iroda átkutatásokról, elrablásokról és fizikai erőszakról velük szemben. Tehát a helyzet egyre súlyosabb, egyre rosszabb, és mi rokonai ezen letartóztatottaknak egyre jobban aggódunk. Ezt szeretném mondani továbbá, hogy teljesen egyetértek Mininkievics úrral abban, hogy az Európai Uniónak támogatnia kéne a civil társadalmat, de attól tartok, hogy ez nem fogja még önmagában az általános támogatás a jelenleg fogvatartottak kiszabadulását eredményezni. Ennél konkrétabb lépésekre van szükség. Önöknek a kezükben van édesapám börtönének a kulcsa, és önökön múlik, hogy ő és társai szabadlábra kerülnek-e, vagy sem. A nemzetközi szolidaritás mértékétől függ ez, hiszen ők lelkiismereti meggyőződésük miatt vannak börtönben, nem köztörvényes bűnözők. Tehát önöknek két lehetősége van. Írhatnak egy állásfoglalást, amely szép, de talán fontosabb lenne a reálpolitikai megoldás, az emberi jogok kikényszerítése, mert az emberi ö, jogok szerintem sokkal fölött állnak mindenféle gazdasági megfontolásnak. Önök ö, ezáltal életeket menthetnek meg, és ö, korábbi állásfoglalásában az Európai Parlamentnek nekünk nem az derült ki, hogy nagyon elkötelezettek lennének a mi sorsunk iránt. Ez egy szép szöveg volt, de nem volt hatása Szerintem önök el sem tudják képzelni, hogy mi zajlik nálunk, és az öt évvel ezelőtti helyzethez képest is sokkal rosszabb a helyzet. Másképp reagál a mi kormányunk, és szeretnénk, hogyha mi is, önök is másképp reagálnának erre a megváltozott helyzetre. Szimbolikus szolidaritással nem sokra megyünk, konkrét tetteket szeretnénk önöktől látni, és most át is nyújtjuk önöknek nemzeti zászlónkat, tehát sálakat, amelyek nemzeti színeket mutatják ezen kérés zálogaként. Köszönöm szépen. Ali Alexandrau úrnak adom meg most a szót, aki 2004-ben Szaharovdiak tüntetünk ki, és az újságíró szövetség alelnöke. Köszönöm szépen, Először is hálámról szeretném biztosítani az Európai Parlamentet, hiszen folyamatosan odafigyelnek a fehér orosz helyzetre. Áres nagykövet úrnak, illetve az egész missziónak is szeretnék köszönetet mondani, hiszen a választásokat kiválóan figyelték meg. Még egy gondolatot hadd mondjak el a választásról. A választási kampány során a média szabadság, sajtószabadság kérdése nagyon nagy fontosságot kapott. A nemzetközi, a, a tömegtájékoztatás nagyon fontos fóruma a vélemény kifejezésnek, hogyha ez nem valósul meg, akkor nincs nyílt közvita, akkor nem beszélhetünk tiszte, tisztességes választásokról, akármennyi változtatást is foganatosítottak meg a, a hatóságok. Mint független újságíró, vagy a Független Újságírók Szövetségének képviselője, hadd mondjam el azt, hogy az úgynevezett liberalizációs idők után vagyunk, bár a liberalizáció időzőjelben értendő, igazából egyetlen komoly gondol se sikerült megoldani. Még mindig korlátozzák a forgalmazást, még mindig administratív diszkriminációt alkalmaznak. Nagyon nehéz hozzájutni az információhoz, és ezt alapvető problémának tartom. A fehér orosz sajtó törvény nem felel meg a nemzetközi normáknak az internetet bizonyos szempontból cenzúrázzák a hatóságok, és egész egyszerűen a választások napján blokkolták a ö, szociális hálózatokat, illetve a független ö, internetes oldalakat. Tehát nehéz volt ahhoz, ahhoz a ö, tájékoztatáshoz hozzájutni, vagy információhoz hozzájutni, hogy mi is történt aznap Fehér Oroszországban. Nagyon komoly elnyomásnak vagyunk kitéve. Szeretnék arra utalni, hogy az elnyomó gépezet tovább működik, nem állt le december 19-én, 20-án, amikor nagyon sokakat letartóztattak. Sok honfitársam mat börtönbe tették. A Például Zsanalit Niva asszony, aki, a, aki a, az én egyesületem vezetője, és valójában neki lenne itt lennie. Nos, ő egyfajta KGB-s kihallgatáson vett részt, vagy KGB-szerű kihallgatáson vett részt, mint büntet tanulja, vagy bűncselekményt tanulja. A civil társadalmi szervezetek és a független sajtó arra számítanak, hogy a helyzet csak rosszabbodni fog. Lecsapnak a civil társadalomra, a hatóságok és a független sajtóra is, ez valószínűleg folytatódni fog. Nem csak a Fehér Orosz Újságíró Egyesület nevében szólalok ma itt föl, hanem egy belorusz ö, civil társadalmi szervezet nevében is. A keleti partnerségben komoly részt vállalt ez a vállalat, ez a civil fórum. A felszólalásom itt található, ebből néhány fontos részletet szeretnék felolvasni, amelyek az EU felé ö, megfogalmazott üzenetünk gerincét adják. Milinkevics úrral egyetértek abban, hogy az Európai Uniónak egyhangon kéne felszólalnia, egyetlen álláspontot kell megfogalmazni a fehér orosz helyzettel kapcsolatban. A fehér orosz civil társadalmi helyzet, szervezetek arra kérik az EU-s tagállamok kormányait, az Európai Bizottságot, az Európai Parlamentet, illetve a tanácsot, hogy minden lehetséges diplomáciai eszközzel próbálják meg kiszabadítani a fogvatartottakat. Ez rendkívül fontos. Azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy ez a legelső és leghamarabb megvalósítandó célunk. A fehér orosz hatóságok részvétele a keleti partnerségben, illetve más gazdasági, energetikai határon túlnyúló együttműködési programokban felfüggesztendő egészen addig, amíg a vádakat nem törlik, és ki nem engedik a fogvatartottakat. Nagyon jó lenne az is, hogyha egy nemzetközi bizottságot hoznának létre, amely kivizsgálja a december 19-e és 20-i Minszki eseményeket. Arra kérjük önöket továbbá, hogy vegyék fel a kapcsolatot az illetékes fehér orosz miniszterekkel az egyetemről kiutasított és munkahelyükről elküldött személyek esetében pusztán azért ö, szankcionálták őket, mert részt vettek a demonstrációban. A fehér orosz civil társadalmakkal való párbeszédre is fölkérjük őket, illetve arra kérjük önöket, hogy ha EU-s tagállamok követségén folyamodnak EU-s vízumért a fehér orosz állampolgárok, akkor ennek a költségeit törőjék. Nem szeretnénk, hogyha elszigetelten élnénk, ugyanakkor mindenképpen szigorúan fel kell lépni azok ellen, akik bűnösek véleményem szerint a fehér orosz hatóságok ellen nagyon markánsan föl kéne lépni. De ne úgy, hogy ennek a fehér orosz társadalom lássa kárát, a fehér orosz állampolgárok lássák kárát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ali Alexandra úr. Most a litván külügyminiszter helyettes következik. Ignyátevicius úr. Ő az EBS e soros elnöke, tessék. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a külügyi bizottságnak és Jirzsi Buzek elnök úrnak személyesen nagyon aktuális ez az ülés az, a Fehér Oroszország helyzettel kapcsolatban. A december 19-i események azonnali reakciót váltottak ki Litvániában, meghallgatást tartottunk a parlamentben, és elemeztük a helyzetet. Január 1-én Litvánia vette át az EBSZ e elnökségét, és Orgyanius Zsubelis miniszter különböző eseményeken vesz részt ma Bécsben a fehér oroszországi helyzet a Bécsi eh, konferencia témája is lesz, eh, úgyhogy azt gondolom, hogy fontos és jó, hogy párhuzamosan szervezünk ilyen meghallgatásokat. Önök eh, tudják, hogy az EBSZ e e és az ODIR megfigyelte a választásokat, erről beszámolót készített, ezt nem fogom megismételni. Azzal kezdeném, hogy a választások utáni helyzet a civil társadalom elnyomása mellett a fehér orosz hatóságok úgy döntöttek, hogy az EPESZ mandátumát december 31-e után nem hosszabbítják meg. Ezzel is kifejezésre juttatták, hogy a jogállamiság és az emberi jogok helyzetéről mit gondolnak, és milyen, milyen helyzetben vannak ezek a jogok általában Fehér Oroszországban. Nos, mi a helyzet Fehér Oroszországban? Milyen kapcsolatokat ápol az EBSZ Fehér Oroszországgal? A külügyminiszter találkozott december 31-én a fehér orosz külügyminiszterrel, tehát a litván külügyminiszter a fehér orosz külügyminiszterrel, és megpróbálta Litvánia külügyminisztere meggyőzni a fehér orosz külügyminisztert arról, hogy, hogy hosszabbítsák meg az EBSZ iroda mandátumát, de ez nem járt sikerrel. Végül is arról tájékoztattak bennünket múlt héten, hogy ez a döntés visszavonhatatlan. Litvánia az EBSZ e elnökeként kihasználja március 31-éig a lehetőségeket konzultációkra, ugyanis 31-én fogják fizikailag bezárni ezt az irodát. És Fehér Oroszországot is bevonjuk a megoldás keresésébe. Ez a helyzet ebben, ebben az összefüggésben, ugye Fehér Oroszország szomszédos országunk is, és felhívjuk őket arra, hogy működjenek együtt velünk, illetve, a, illetve az Európai Unióval. Meg kell szüntetni a fehér orosz nyomásgyakorlást a civil társadalomra, illetve a nemkormányzati szervezetek továbbra is elnyomják, üldözik, és az emberjogi jogvédőket és aktivistákat is. A fehér oroszországi helyzettel kapcsolatos állásfoglalások megszülettek, egyes lépéseket már megtették. Az EBSZ e és az EBSZ e parlamenti közgyűlésének az elnöke nyilatkozott a helyzetről. És emellett Gyűnö Miátov és az EBE e e sajtószabadságért felelős vezetője is sajtótájékoztatót adott ki, és igaz, párbeszédet folytatunk, monitorozzuk a helyzetet továbbra is Fehér Oroszországban. Emellett arra ösztönözzük Fehér Oroszországot, hogy a az EBSZ e szervezeteivel, szerveivel és a soros elnökével tartsák fenn a kapcsolatot, és tartsák be a nemzetközi kötelezettségvállalásaikat. Az EBSZ e jelenléte Fehér Oroszországban elengedhetetlen, Fehér Oroszországnak is fontos ez. Megfelelő uh, szándékot kell, hogy tanúsítson Fehér Oroszország az irányába, annak irányába, hogy az EBSZ e folytassa a tevékenységét az országban. Az Európai uh, parlament külügyi bizottságát arra kérjük, hogy kérjék fel a fehér orosz hatóságokat arra, hogy gondolják még egyszer ezt a döntésüket. A fehér orosz hat, hatóságoknak emellett szabadon kell bocsájtaniuk a fogvatartottakat, politikai fogvatartottakat. Végül, de nem utolsó sorban a fehér orosz magyarországi civil társadalom támogatása elengedhetetlen, és ezt láthatóbbá kell venni, pénz, tenni. Pénzügyi támogatást kell adni a civil társadalom projektjeinek, és támogatjuk azt a lengyel intézkedést, a kezdeményezést, mely szerint donor konferenciát kell szervezni februárban, és támogatni kell a e, diákokat, illetve a tanárokat. Hogyha további diákokat és tanárokat távolítanak el a fehér orosz egyetemekről, akkor e, erre az Európai Uniónak oda kell figyelnie, és azt várjuk, hogy az Európai Unió e, visz, továbbra is elkötelezettséget mutat a fehér orosz egyetemek jövője, Minszki Egyetem jövője szempontjából. Emellett a vízum eh, könnyítés eh, fontos eszköz lenne, nem szabad, hogy a fehér orosz nép, a fehér orosz politika áldozatává, túlszává váljon. Erről a kérdésről már az Európai Bizottság elnökét tájékoztattuk, és, az, eh, és a tanács elnökét is. A fehér Oroszország átlag polgárainak a vízum könnyít, számára vízumkönnyítés könnyítés nagyon fontos lépés lenne, hiszen ezzel erősítenénk a jogállamiságot és az emberi jogokat Fehér Oroszországban. Fehér Oroszország megérdemli ezt a támogatást, és erre nagy szüksége van. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ignyatevics úr. Most Füle biztos úr következik, tessék. Mr. Chairman, uh... Elnök úr, kedves kollégák, Köszönöm először is a kollégáknak nem csak ennek az ülésnek a megszervezését nagyon rövid idő alatt, hanem azt is, hogy ilyen széles körből, Fehéroroszországból és más országokból is sikerült meghívni fontos szakértőit a témának. Fehéroroszország stratégiai partnerünk, és nyilvánvaló az ő érdekük is a határok átjárhatósága. Tudjuk, hogy ez a mai vita sokunkban megfogalmazott meggyőződést erősít meg, azonban sajnos az idő ellenünk dolgozik, mert ezek az események, amelyekről ma beszélünk, ugye karácsony és szilveszter között történtek, és nem sikerült ennél gyorsabban reagálni rá, de ezzel együtt úgy gondolom, hogy ez a mai alkalom szimbolikus is, és persze konkrét megoldásokat is majd generál. Elnök úr, egyértelműen az a véleményem, hogy kötelességünk gyorsan reagálni, ugyanakkor arányosan reagálni. Ezt úgy kell tennünk, hogy nehogy az fehér orosz polgárok elszigetelődjenek. Ezért kezdezni szeretném, hogy kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség, amely megnyitja a polgárok előtt a világot, és célzott a fehér orosz hatóságokat érinti csak kínosan szankciók révén. Szó sincs arról, hogy ö, fel akarnám higítani az elkötelezettségünket, de oda kell figyelnünk a szociális hatásokra, amelyet túlzott intézkedések esetleg generálhatnak, és konkrétan a polgárokkal szemben hatnak. Tehát közvetlenül kell támogatnunk a civil szervezeteket, a média szervezeteket és a diákokat, ezek, ezen ö, körök mobilitását mindenképpen lehetővé kell tennünk. Elnök, azt, elnök úr, úgy gondolom, hogy valamennyien hasonlóképpen gondolkodunk erről a súlyos helyzetről. Megrendített minket a választások napján történt erőszak, és az ebeszel és másokkal közösen azt valljuk, hogy Fehér Oroszországnak valamit lépnie kell, hogy az Ebesz ajánlás, e e ajánlásainak értelmében nem volt egyszerűen bölcs a kormány részéről pont a választások napján letartóztatni ellenzékieket. 700 polgárt tartóztattak le azóta az utóbbi hetek során. Többségüket elengedték, de 30 olyan letartóztatott van, akik között elnökjelöltek vannak, és ők 15 év börtönnel kell, hogy számoljanak adott esetben. Eston asszonynal, az alelnökünkkel már nyilatkozatot adtunk ki, hogy a politikai fogvatartottakat azonnal engedjék szabadon, közös nyilatkozatot adott ki Hillary Clinton és Ashton asszony, ugyancsak, és a békés ellenzéki, illetve mindenféle politikai jelölt szabadságát garantálnia kellene a kormánynak. Világos, hogy most a belarus kormányjal szemben állunk, de nagyon nem mindegy, hogy milyen intézkedéseket hozunk a kormányjal szemben. Az intézkedéseknek kiegyensúlyozottaknak kell lenniük. Egyértelmű, világos elutasítást kell megtestesíteniük, ugyanakkor a fehér orosz lakosság kárára nem mehetnek. Legalább a 2008 előtti helyzetet kéne visszaállítani, ugyanakkor nem szabad az akkor elkövetett hibákat újra elkövetni, amelyek során, amelyek miatt a lakosság elszigetelődött. Nem mindegy az időzítése sem ezeknek az intézkedéseknek. Szükséges, gyors, konkrét intézkedések azonnali meghozása és további intézkedések megtervezése is. Tehát két fázisú válaszadást javasolok elnök úr másoknak is elmondtam már, elnök úr, önnek is elmondom, hogy az első fázisban véleményem szerint a prioritásos intézkedések abban állhatnak, hogy Dukasenkót és körét kizárjuk a külföldi utazásból, tehát Európába ne jöjjenek. Egy másik azonnali intézkedés lehet, hogyha a január 31-i külügyi tanács is megerősíti ezt, még további intézkedések születhetnek, de nagyon bölcsen kell elgondolkodnunk azon, hogy az egyes intézkedéseknek milyen hatása lehet, és ezeket objektíven fel kell mérni. Hogy van esélye a politikai esélyek kiszabadításának, és ha igen, akkor mindent meg kell tenni ennek érdekében. Ha nincs, akkor az ő börtönbeli helyzetük javítását kell követelni. Világos, hogy első körben az ő teljes körű elengedésüket fogjuk követelni, és minden demokratikus ellenzéki erő üldözésének megszüntetését, szankciókkal fenyegetve. Idő. Ö, tehát ö, bizonyos nagyon rövid időn belül várjuk az ő kiszabadításukat, és ha ez nem teljesülne, ö, Neklajeva asszony is felhívta a figyelmünket a sürgős intézkedésekre, akkor további intézkedéseket kell kilátásba helyeznünk. Most megpróbálok pozitív dolgokat is megfogalmazni, esetleg lehetséges pozitív intézkedéseket a civil társadalom érdekében. A külügyi szolgálat az önök bizottságával együttműködve néhány opciót megfontolt, amelyeket azonnali intézkedésként a médiák, a civil szervezetek és a fiatalok érdekében lehetne meghozni egyetemi hallgatók érdekében. Azonnali egyetemről kizárt hallgatók azonnali felvételét európai egyetemekre, ösztöndiakkal való ellátását. Remélem, hogy az európai országok ebben össze tudnak fogni. A tagállamokat ösztönözzük arra, hogy egyenként is és közösen is vizsgálják felül, hogy mit tehetnek ebben az ügyben. Egy donor találkozót is összehívtam. Február másodikán Lengyelország ad majd ennek helyet, ahol a tagállami támogatásokat összefogjuk. Vízumkönnyítéseket is kell tenni, ezek folyamatosan napirendünkön elől szerepelnek, ugyanakkor azt is garantálnunk kell, hogy a vízumkönnyítés ne legyen ajándék a hatóságoknak is. Tehát célzott vízumkönnyítésre van szükség, amelyel nem lehet visszaélni. Ha a jövőbe tekintünk, akkor a, az intézkedések második fázisában véleményem szerint további aspektusait is meg kell fontolnunk a két oldalú kapcsolatuknak. Ugye van egy közös fejlesztési terv, ezt nyilván fel kell függeszteni, de nem szabad teljesen elásni. A civil társadalommal továbbra is fenn kell tartanunk a kapcsolatot, és ha szükséges, akkor ennek a közös ideiglenes tervnek a tartalmát velük együtt át kell írni. Jobban, mint valaha, fontos az, hogy az Európai Unióról képet alkothassanak a fehér orosz polgárok. Az INPI segítségnyújtás tükrében világos, hogy nem szabad ezt megszüntetnünk, amennyiben ez a támogatás valóban eléri a célcsoportokat. Tehát a segítségnyújtást, ezt a fókuszált, célzott segítségnyújtást a civil társadalom továbbra is ö, lehetővé akarjuk tenni. Elnök úr, kedves kollégák, meggyőződésem, hogy a keleti partnerségen belül Fehér Oroszországnak előre kell lépni. Ez az együttműködés eddig nagyon korlátozott volt, nem ö, nyilvánult meg nagy pénzügyi támogatásban, mert továbbra is inkább bilaterálisak a kapcsolatai országainknak Fehér Oroszországgal. A jelenlegi válság megfelelő regionális kontextusba kell helyezni, és a térség kulcs szereplőivel kell elsősorban, és nekik egymással összefogni. Tehát kiegyensúlyozott, de konkrét fellépéseket támogatok, és folyamatos fellépést több fázisban, a jövőben is szeretnék önökkel nagyon szorosan együttműködni a mai meghallgatáson megfogalmazott tanulságok alapján is. Grazie, commissario Fule. Köszönöm szépen, Füle biztos úr. Most három mellettem ülőnek adom meg a szót. Először Hautala asszony következik a Droa albizottság elnökének két percre övé a szó. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék elmondani, hogy milyen nagyra értékelem a civil társadalom törekvéseit. Már uh, nagyon sokat tettek annak érdekében, hogy információt, tájékoztatást nyújtsanak azzal kapcsolatban, hogy december 19-én mi történt. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy többen is hangsúlyozták, akár belorusz uh, kollégák, akár a bizottság részéről. Tehát nagyon fontos az, hogy aktívabb és közel, szorosabb kapcsolataink legyenek a, a civil, civil társadalommal, a demokratikus ellenzékkel is. Azt is el kell mondanunk, hogy fel kell tárnunk az igazságot, a valódi tényeket, az erőszakos cselekményekkel kapcsolatban, amelyekre december 19-én éjszaka került sor. Ezek adják ugyanis az alapját a vádaknak a békés tüntetők ellen. Azt szeretném, hogyha a közös állásfoglalásunkban szerepelne az a felhívás, amelyet Ignatavicius külügyminiszter helyettes fogalmazott meg, mégpedig az, hogy arra kérjük a belorusz hatóságokat, hogy változtassák meg a döntésüket, mely szerint a ebesz irodát bezárják nagyon fontos szerepet játszik az EBSZ e és az ENSZ is a civil társadalomban, a civil társadalom támogatásában, és az Európai Unió is természetesen a parlamenttel együttműködésbe elküldheti a saját tényfeltáró misszióját. Köszönöm szépen. Protesjevics úr következik a Fehér Oroszországgal való kapcsolatokért felelős delegáció elnöke két percre. Köszönöm szépen, elnök úr! Azzal kezdeném, amit Árensz nagykövet úr mondott a hozzászólásában. A legutóbbi választások Fehér Oroszországban ugye nem az első választások voltak, amelyek során az igazságos, illetve a megfelelő átlátható szavazatszámlálási módszer nem valósult meg, hiányzott, pedig ez adja a megfelelő választási rendszer alapját. Az európai parlamenti delegációk közül a miénk az egyetlen, amelynek nincsen parlamentközi dimenziója, hiszen a régóta hatalmon lévő nem demokratikus fehérorosz rezsim miatt inkább a civil társadalommal való együttműködésre és a demokratikus ellenzékkel való együttműködésre koncentráltunk. Azonban nem léptünk fel az új gondolat, vagy az új politika, politikával szemben, amelyet az Európai Bizottság javasolt, javasolt hogy a fehér orosz kormányjal párbeszédet folytassunk, hogy valódi változtatásokat érjünk el ebben az országban, mind a gazdaság terén, mind a demokrácia terén. Azonban a december 19-i események után én úgy gondolom, és azt remélem, hogy kollégáink, a delegáció tagjai ugyanezt a megközelítést osztják, Nos, azt gondolom, hogy nem folytathatjuk a business as usual politikáját. Nem lehet szemet hújni az események felett. Először is követelnünk kell a politikai fogvatartottak szabadon bocsátását. Emellett pedig ki kell dolgoznunk a megfelelő, hatékony módszereket arra, hogy hogyan tudjuk segíteni a demokratikus ellenzéket, illetve a civil társadalmat, a nem kormányzati szervezeteket és a független újságírókat abban, hogy erősítsék a civil társadalmat. Csak így lehet az országot demokratikusabbá tenni. A demokrácia és a szabadság azok az értékek, amelyet amelyet remélnek, amelyet várnak a fehér orosz polgárok is. Ők a legközelebbi szomszédaink, és ne felejtsük el, hogy az ország polgárai mit kívánnak, miközben az országukkal kapcsolatos politikánkról döntünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Protasevics úr. Most Vigenyin úr következik, az Euronesz parlamenti közgyűlés delegáció elnöke. Őt is arra kérem, hogy két percben két percre szorítkozom. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves vendégek, kedves kollégák, kedves megjelentek. A keleti partnerséget azért indítottuk el, hogy az EU, illetve a hat keleti partnere közötti kapcsolatot szorosabbra fűzzük. Ezen hat országból öt jobb, vagy kevésbé jobb eredménnyel ki tudta használni ennek a partnerségnek a lehetőségeit, a demokráciát erősítették, az emberi jogokat erősítették, illetve a jogállamiságot. Egyetlen olyan ország van, amely nem kötelezte el magát ezen területeken, nem ért el különösebb előre lépést, és ezért sem a kétoldalú, sem többoldalú szinten nem megfelelő az együttműködés, illetve a kommunikáció Fehér Oroszországgal. Reméljük, hogy az elnöki választás új fejezetet nyit majd kapcsolatunkban. Nos, legalábbis így reméltük a választások előtt. A választási kampány nagyon pozitív jeleket mutatott, sokszor csak sokszor kikozmetikázták ezeket a, ezeket a benyomásokat, de mégis voltak reményeink. Aztán december 19-e meghú is jutotta az összes reményünket, és ráébredtünk arra, hogy nem szabad ilyen optimistáknak lennünk Fehér Oroszországgal kapcsolatban. Nos, arra is rávilágított mindez, hogy nem szabad elhamarkodni a döntéseiket, hiszen az elhamarkodott döntés nem jó döntés. Aztán arra is rá kellett döbbenünk, hogy nem szabad a fehér orosz polgárokat büntetnünk az elnök, illetve a fehér orosz hatóságok fellépésért. Sokkal célzottabb szankciókra van szükség, illetve sokkal célzottabb támogatásra a civil társadalom, a civil társadalmat sokkal hatékonyabban kell támogatni, illetve az ellenzéket is. Ezzel kapcsolatban részletes vita lesz majd jövő héten Strasbourgban, vitával és állásfoglalással. Illetve ezt a tanács is megtárgyalja majd. Azt gondolom, hogy józanul kell elgondolkodnunk a előttünk álló célkütőzéseken először is, szabadon kell engedni azokat, akiket december 19-én elfogtak és börtönbe zártak, illetve az elnyomást kell megállítanunk. Nagyon fontos lenne az, hogy egy független vizsgáló bizottságot állítsanak fel. Ez mindenképpen nagyban előre a fehér orosz hatóságok, a kormány, illetve az elnök ügyét is, hogy egy ilyen ö, bizottságot felállítanának. Fontosnak tartom azt is, hogy együttesen lépjünk fel, így talán elérhetjük az mindannyiunk által vágyott célt, hogy demokratizálódjon Fehéroroszország. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most kezdődik a vita. Először a koordinátorok következnek. Őket is arra kérném, hogy két percben szólaljanak fel, hogy mindenki kapjon szót. És aztán többi hozzászóló következik, illetve majd arra kérem a vendégeinket, hogy reagáljanak. Ami az Európai Unió fellépését illeti, illetve a fehér orosz adhok küldöttséggel kapcsolatban mindenkit arra kérek, hogy világosan fogalmaznak. Brokkur úr kezdi a sort. Elnök úr, a néppárt nevében Szeretnék köszönet, köszönetet mondani a fehér orosz vendégeknek, és köszönöm szépen az EBESZ, az Európai Bizottság és a litván külügyminiszter helyettes jelenlétét, és köszönöm a tájékoztatást. Ma kaptam egy levelet a berlini fehér orosz nagykövettől. Azt írta nekem, hogy az Európai Parlamentben Fehér Orosz országgal szemben kritikus állásfoglalást fogadnánk el, akkor Fehér Oroszországnak nem marad más választása, mint hogy szorosabban együttműködjön Oroszországgal. Ezek szerintem fenyegetések, olyan fenyegetések, amelyeket nem fogadhatunk el. Az emberi jogok, a jogállamiság és a demokrácia kérdéséről nem lehet tárgyalni, ez nem tárgyalási alap. Úgyhogy végig kell gondolnunk, hogy hogyan reagálhatunk. Kritikusnak kell lennünk, nem fogadhatjuk el, ami történt, de megfelelő eszközöket kell megtalálnunk a reakcióhoz. Hogy egy adhok delegációt küldjünk el Fehér Oroszországba, Nos, ezzel kapcsolatban a Fehér Oroszország baráta, Fehér Oroszországi barátaink mm, véleményére hagyatkoznék, ha ők azt gondolják, hogy ez jó, akkor rendben velük együtt kell eldönteni azt, hogy ez hasznos-e vagy nem. A második dolog, ami az intézkedéseket illeti. Nagyon örültem annak, amit Füle úr, úr mondott. Azt mondta, hogy azok a döntések, amelyeket meg kell hoznunk, nem hónapok múlva esedékesek, hanem néhány óra, néhány nap múlva. Gyors döntésekre van szükség. Jó lenne, hogyha biztos úr ezt sikerülne egyeztetnünk a jövő heti parlamenti plenáris ülés időtervével, és aztán persze majd még lehet finomítani az állásfoglaláson, hogy párhuzamosan, szinkron módon cselekedjünk. Ami a szomszédsági politikát illeti, olyan intézkedéseket kell itt választanunk, amelyek nem annyira a kormány támogatják, sokkal inkább a demokratikus ellenzéket és a demokrácia felépítését. Azt kérem a bizottságtól, hogy még egyszer vizsgálják meg azt az eredeti tervet, amelyben az Európai Parlament az emberi jogi és demokrácia eszközt is felvette, E, és azt gondolom, hogy nem e, használtuk ezt az eszközt elegendően. Az utolsó dolog, amit mondani szeretnék, az az, hogyha mindebben nem sikerül, mind ezzel nem sikerül előrelépni, akkor végig kell gondolnunk azt, hogy felfüggesztjük-e Fehér Oroszország tagságát a szomszédság politikában. Bizonyos demokratikus fejlődésre van szükség az ebben való részvételhez, és hogyha ez nem történik meg, akkor ennek következményei vannak. Emellett a média szempontjából is rendkívül fontos az, hogy ott a, mindenkinek a képviseletét biztosítsák. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezeket a kérdéseket megbeszéljük egymással, és összehangoljuk a támogatást. Köszönöm szépen, Brokur úr Severin úr következik a szocialista frakció nevében. Két Köszönöm, elnök úr. Először is üdvözölni szeretném prominens vendégeinket Fehér Oroszországból, teljesen átérzem a helyzetüket, és teljes szolidaritásomnak szeretnék hangot adni. Sajnos dejavű élményünk van, semmi új ezekben a történésekben, a fejleményekben nincs, csak az értékelésben lehetne különbség. Megegyeztünk már abban, hogy egy hangon kéne szólnunk, és hogy a legsürgősebb dolog a politikai foglyok kiszabadításának követelése. Nyilvánvaló, hogy a business as usual nem mehet tovább. Valamit lépnünk kell. Abban is megegyezünk, hogy a lakosság izolációja is nagyon rossz lenne. Ha ezekben egyetértünk, akkor abban is ö, meg kéne egyeznünk, hogy ma szövetségeseket kéne keresnünk, nem csak Európán belül, hanem Fehér Oroszország szomszédai között is, akikkel különböző ö, egyezményeket kötöttünk Ukrajnával, Oroszországgal elsősorban. Aztán mit tehetünk még, mit mondhatunk még? Azt hiszem minden elhangzott már. Mobilizálni kell valamennyi erőforrásunkat annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb hatást érjük el. nem fogadhatjuk el azt a fajta érvelést, amely mindig úgy fogalmaz, hogy mit nem lehet tenni. Amit csak lehet, meg kell tenni. Köszönöm. Köszönjük, Severin úr. Nem csak azt köszönöm meg, amit elmondott, hanem azt is, hogy betartotta a két percet. Most a Juland képviselő következik két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a liberális és demokrata frakció nevében szeretném együttérzésemről, szolidaritásomról biztosítani a fehér orosz nép képviselőit itt közöttünk. Átérezzük helyzetük súlyosságát, és nyilvánvaló, hogy felül kell vizsgálnunk a jelenlegi rezsimmel folytatott kapcsolatainkat. Az Európai Unió már többször elmondta, á, hogy egyértelmű üzeneteket kell megfogalmaznunk. Nos, most itt az ideje a B pontnak, nagyon megfogható intézkedéseket kell hoznunk. Ahogy elhangzott, nem mehet tovább úgy, ahogy eddig, a kapcsolatrendszer, a business as usual, amíg börtönben vannak a politikai foglyok, addig fel kell függeszteni kapcsolatainkat a keleti partnerségen belül Fehér Oroszországgal. És I think we, we also should review also these policies because... madzag és a korbács módszerét kell sajnos alkalmaznunk ezzel a bűnöző, nem csak bűnös, hanem bűnöző kormányjal. Ezt a kormányt, ezt a hatalmat meg kell dönteni, és mindent, amit ennek érdekében meg lehet tenni, azt meg kell tenni a fehér orosz nép érdekében. A legerőteljesebb fegyver a kezünkben, tudjuk politikusként, a konkrét szankciók, lehet, szankciók lehetnek. Interferencia van, a fejhallgatónkban van, aki mobiltelefonját használja, nem hallottuk eddig a felszólalat. Felül kell vizsgálni a nemzetközi pénzügyi támogatásokat, nyilván az európaiakat is, úgy, hogy a átlag állampolgár helyzetét ez ne befolyásolja, és a médiák helyzetét, illetve az utazási lehetőségeiket ne korlátozza. És külön oda kell figyelnünk azokra a diákokra, egyetemi hallgatókra, akikre külön célzottan lecsapott most a hatalom. Végső soron, utoljára, nem szabad elfelejtenünk, hogy Oroszországnak is kulcs szerep juthat, a decemberi választások után Medvegyev elnök is reagált, erre építenünk kell. Most Schulz képviselő úr a zöld frakció nevében kapja meg a szót. Kedves fehér orosz barátaim, tisztelt elnök úr, Buzek úr bevezető beszédéből szeretném kiragadni azt, hogy nyílt ö, megbeszélésen veszünk most részt, tehát ö, egyfajta ötletbörze ez, hogy mit tehetnénk most a hatalom erőszakos megnyilvánulása tükrében. Miközben tudjuk, hogy a börtön bevetetteket ki kell szabadítani, és független vizsgálóbizottságot kell felállítani a választási csalások kivizsgálására. Második választási kör lett volna szükség, de idáig nem jutott el a választást. A választás az Ebesz irodát újra vissza kell vinni Minskbe, és vízum intézkedéseket kell hoznunk. Azt hiszem, ezek egyértelműek. Ami a stratégiai eljárást illeti, saját tapasztalatom azt mondatja velem, én kommunista ellenes NDK ellenálló voltam, és tudom, hogy az ilyen diktatúrák, diktátorok hogyan viselkednek, hogyha sarokba szorítják őket még brutálisabbá válnak, még kegyetlenebbé válnak, ez gyakorlatilag előre megmondható, ezért azt szeretném, hogy Eston asszonyt minden hatalommal ruházzuk föl, hogy az EU közös követeléseit és a kilásba társba helyezhető szankciókat együttesen mindannyiunk nevében hagyja, adja elő, ami pedig a Lukasenko és körének vízumkorlátozását illeti. Hát ezt meg lehet tenni, meg volt is már ilyen, de ez őket nem zavarja, ezzel nem lehet nyomást gyakorolni a NATO-orosz kapcsolatok során sok hibát követtünk el. Amikor Putyinnal vitáznunk kellett volna, akkor oda csaptunk, ez nem működik. Tehát valamilyen a keleti partnerség budapesti konferenciáját ki kell használni arra, hogy hívjuk meg Lukasenkót, maradjunk vele tárgyalásban, és nyilvánosság előtt vonjuk felelősségre, amiből nem tud kitáncolni, és ami tényleg hathat rá. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen, Sulc úr. Tenok úr, következik az ECR frakció nevében. Elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt fehér orosz vendégek, üdvözlöm Önöket ezeken az ülésen. Nem nagyon meglepő ennek az ülésnek az eredménye, de a fehér orosz ö, brit nagykövet ö, kicsit furcsán állította be ezt a dolgot, mindig a nagykövet keresi meg a ö, az európai parlamenti képviselőket. Ő arról tájékoztatott, hogy most majd máshogy lesz ez a választás, mint eddig. Ugyanakkor előre borítékolni lehetett az, hogy Lukasenko hogyan fog visel, viselkedni. Az úgynevezett európai homo szovjetikus leg, legszebb példánya ő. Megígérte a szabad választásokat, ugyanakkor a szavazat számlálást ő irányította, ez nem elfogadható. Brutálisan lecsapott a elnök jelöltekre, illetve a protestálókra. Ma azt kérjük természetesen, hogy azonnali hatállyal engedjék ki az összes ellenzéki vezetőt, a BCD vezetőit, és a zöldekhez is kapcsolódnék. Ugyanezt történt a fehér orosz alkotmány, ugyanezt történt Ukrajnában, és a Fehér Orosz Alkotmánybíróságnak, hogyha valóban alkotmánybíróság, az lenne a feladata, hogy jelentse be, hogy érvénytelen a választás. Azt gondolom, hogy az EBSZ követelményeknek is meg kell felelnie az országnak. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ügyes gazdasági szankciókkal sújtsuk az országot utazási megszorítások illetve vagyon befagyasztásokra lenne szükség. Nem tudom, hogy a demokratikus jellezéknek milyen elképzelési lennének meg, hogy hogyan segíthetünk. Nem tudom, hogy az EU egy ilyen kubai stílusú diktatúrát meddig tolerálhat még Európa közepén. Köszönöm. Köszönöm szépen. Solc úr következik a GUE frakció nevében. Köszönöm, elnök úr. Kedves fehér rossz barátaink. December elején konferenciát tartottunk Párizsban, és egy nyilatkozatot is aláírtunk a demokratikus ellenzék támogatására. Kál Liakin kolléga ott még nagyon optimistán állt a változások választásokhoz vár, azt várta, hogy a választások eredményt hoznak. Látjuk, hogy mi történt. A GUE frakció egyértelműen úgy gondolja, hogy amelyet most sok egyéb frakció is megfogalmazott, mi is el tudjuk fogadni, tehát mi is követeljük a foglyok kiszabadítását, az EBSZ e újra visszatérését Minskbe, és egy nagyon erőteljes EP állásfoglalás elfogadását. Amikor jövő héten Strasbourgban ülésezünk, akkor mobilizálnunk kell magunkat az ebesszel közösen. Milinkievics urat idézném, azt mondta, hogy a fehér orosz ellenzék szempontjából nagyon fontos, hogy az EU újra gondolja a saját politikáját eh, Fehér Oroszországgal szemben, és kikényszerítse az európai értékeket, az átláthatóság, a tolerancia, a hihetőség, a politika hitelessége tartoznak ide, és ugyanakkor, miközben ezt mondom, eh, egyetértek Reiner schulz abban, hogy nem sok eh, esély van ennek a megváltoztatására hirtelen, de legalább az Európai Uniós értékeket meg kell fogalmazni, közvetlenül Lukasenko asztalára dobni a követeléseinket, és a reakciójától függően elgondolkodni azon, hogy milyen stratégiát követünk. Tény, és várható, hogy különösen a vidéken lakók között vannak Lukasenkónak hívei. Ezt sem szabad el felejteni, és ezek az emberek, ha Lukasánkóra szavaznak, akkor részben azért is teszik ezt, mert nem ismerik az európai értékeket. Mélyen bent Fehér nem tudják, hogy jobb is van. Tehát fontos, hogy a szociális és politikai emberi jogok érvényesülését, ismertségét segítsük. Köszönjük, Scholz úr! Most megadom a szót Belder úrnak két percben. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd mondjam el, hogy sokkolónak tartom azt, hogy hogyan bántak az ellenzékkel. Sajnálom azt, hogy az embereket börtönbe vetették, a holland sajtóban is rengeteget tájékoztattak erről. Tényleg az embernek feláll a hátán a szőr, hogyha olvassa ezeket az újságcikkeket. Borzasztó, amit műveltek az ellenzékkel. Sajnáljuk a polgárokat, sajnáljuk az ellenzéket, sajnáljuk a békés tüntetőket. Kérdezem azonban, hogy helyesen reagáltunk-e. Az elmúlt hetekben egyeztettem, illetve kapcsolatban voltam bizonyos Minszki polgárokkal is, és azt mondták nekem, hogy ne felejtsük el, hogy nem csak az ellenzék, kettől sokkolja ez a fellépés, hanem az állami apparátusban a liberális értékeket képviselőket is, őket sem szabad elfelejtenünk, a konstruktív, tehát a kormányban dolgozó konstruktív személyeket, személyekről se feledkezzünk el. Minszki kapcsolataim tájékoztattak erről, és ők is azt mondták, hogy ne feledkezzünk el arról, hogy a rendszerben is vannak liberálisabban gondolkodók akár egyéni gazdasági ösztönzéseket is kezdeményezhetnénk, például vidéken a civil társadalmat támogathatnánk. Azt hiszem, hogy a parlamentünk ugye pluralista, ez így van, és ezért a politikai erők teljes palettáját kihasználhatjuk. Az elkövetkezendő hónapokban széleskörű konzultációt folytathatunk, és eh, megvizsgálhatjuk, hogy eh, hogyan lehet kiegyensúlyozott reakciót megfogalmazni európai részről. Köszönöm szépen Belder úrnak. Paleckis eh, úr következik. Európea, Bielorussia, que actualmente ő az AFET jelentéstevője E, ennek a kérdésnek, amely jelenleg blokkoltak. Két percre övé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Azt hiszem, hogy a fehér orosz ellenzék eléggé összehangoltan lépett fel, tehát abban, hogy hogyan e, próbálják meg megemészteni a december 19-i fellépést. Ignatavicsus e, külügyminiszter helyettes úr, illetve Füle úr mondandója mindenképpen bátorító. A szankciók elkerülhetetlenek a tragikus események után. De nagyon célzottnak kell lenni ezeknek a szankcióknak, finoman kell ezeket hangulni hogy ne az embereket idegenítsük el az EU-tól, hanem a rezsim ellen célozzuk, vagy hegyezzük ki ezeket. Az ország többsége az európai értékek, vagy az Európa barát értékek mellett teszi le a voksát. És úgy gondolom, hogyha okosan lépünk fel, akkor az is elképzelhet, hogy egy-két év alatt 55-60 százalékra emelkedik ez az arány, és ez megelőzheti az olyan eseményeket, mint a december 19-i. Füle biztos úr Említette a vízumkönnyítés lehetőségét. Szerintem ez nem elég. Azt a pénzügyi falat, berlini falat, amelyet néhány évvel ezelőtt építettünk fel, le kéne már dönteni. Elnök, köszönöm, Palecski, Palecski úr. Most Zingéris képviselő következik a Litván parlamenttől, ő az ottani külügyi bizottság elnöke az elnöki választásokat követő eseményeket követően egy meghallgatást szervezett a Litván parlamentben. Köszönöm szépen. Egy meghallgatást szerveztünk a Litván parlamentben rögtön a választást követő események után. Stanislav Suskiewicz a parlamentünkben beszámoltak ezekről az eseményekről, és azt mondták, hogy ez minden képzeletet felülmúl. Elmondták azt, hogy, hogy a, egyeseknek végig kellett nézniük például azt, hogy az apjukat megverték, félholtra vették, verték a KGB emberei, hogy nem kaptak orvosi ellátást, mindenféle képzeletet felülmúló, borzasztó eseményekről számoltak be. A Vilniuszi egyet egyetemi, egyetemek hallgatóit tartóztatták le, akik éppen Minskben voltak, tehát emlékeznünk kell, nem szabad elfelejtenünk arra, hogy egyesek eltűntek, és nincsenek valódi nyomozások azzal kapcsolatban, hogy hova lettek ezek az emberek. Politikai ellenzéki vezetőkről van szó. Egyetértek azzal, Füle biztos úrral, és más hozzászólókkal is, ne felejtsük el, hogy, illetve azt kell követelnünk, hogy új választásokat szervezzenek Fehér Oroszországban, új választásokat írjanak ki. Az Európai Uniónak egy koordinátort kell kineveznie a fehér orosz kapcsolatokért, aki a fehér orosz kapcsolatokért lenne felelős. és a demokratikus ellenzék, illetve a civil társadalom ellen fellépő terror eh, képviselőit azonosítani kell. Meg kell értenünk, hogy a kapcsolataink Fehér Oroszországgal milyen hatással vannak a Fehér Oroszországi belpolitikára, illetve a demokráciára. Emellett ne felejtsük el, hogy mindannyian a klasszikus eh, politikai eh, pártok képviselői vagyunk, Kosszodin úr, szociáldemokrata, vagy itt vannak eh, kereszténydemokraták, vagy mások a parlamenti pártjainkat arra kell ösztönözni, hogy a Fehér Oroszország testvérpártjaikkal dolgozzanak együtt, működjenek együtt, támogassák őket. Azt hiszem, hogy minden klasszikus párt, a néppárt, a szociáldemokraták, a liberálisok, a közép. Tehát minden ilyen pártnak internál, belső mechanizmust kell kidolgozni arra, hogy hogyan tudnak együttműködni a belorusz testvérpártjaikkal. 20 évvel ezelőtt szovjet tankok támadták meg, vagy vonultak fel Vilniusba, és támadták meg a Vilniuszi parlamentet, erre emlékezünk, erről emlékezünk meg holnap, illetve a berlini fal leomlásának 20. évfordulójáról. Mindeközben 20 év elteltével is a KGB börtöneiben politikai fogvatartottak vannak Minskben, e, úgyhogy emlékezzünk meg róluk e, az ő érdekükben. Köszönöm szépen, Zingeris úr. Most Szerűz Volszki úr következik. Kérem, hogy másfél perc lesz. Köszönöm, elnök úr. Nyilván el kell ítélnünk a helyzetet és követeléseket kell megfogalmaznunk, szankciókat. Fehér Oroszországgal együttműködésünket föl kell függeszteni. A házunk elismerje vagy sem, a Fehér Orosz parlamenttel is kapcsolatot kell tartanunk, és támogatólag is fel kell lépnünk. Négy megjegyzésem lenne. Kui bono az a kérdés itt, hogy kinek árt vagy használ bármilyen szakció. Az orosz érdekeket is figyelembe kell venni. Harmadsorban növelni kell az európai támogatásokat Fehér Oroszország felé. Az Unió és a Nyugat Pavlovi re, ö, reflex alapján működik. Vannak, akik el akarják szigetelni Fehér Oroszországot, de ez nem jó stratégia. Mit tegyünk a jövőben? Két sávos megközelítésre van szükség. El kell szigetelni a rezsimet, szankcionálni kell azt, és növelni kell a nyílt társadalom támogatását, Európát meg kell nyitni a polgárok előtt hosszú távú hatású stratégián kell elgondolkodnunk, tíz éves távlatokban, a társadalomról kell elsősorban gondolkodnunk, nem a kormányról, és az európai Fehér Oroszországot vizionálva kell tovább lépnünk ezen az úton. Európa nem, nem szabad, hogy megint impotensnek bizonyuljon, és hogy nem szabad, hogy az oroszok érdekszférájába engedjük át Fehér Oroszországot Erőteljesen kell fellépnünk, tudunk is, és kötelességünk is többet tenni. Fehér Oroszország ugyan nem demokratikus rendszer, de fel kell vázolni előtte az európai jövőt. Nem szabad nekünk az sem azonban elzárkóznunk és hátratett kézzel önelégülten a jelenlegi helyzetet fenntartanunk. Most Szivjecse úr kap másfél percet. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Most itt versengünk, jó értelemben versengünk, mindenki szereti a kemény felszólalásokat, amelyekben érzelmek vannak, megtapsoljuk őket, ám legyen. De Szerintem itt a megfontoltságnak is helye van. Meg kell azt a kérdést fogalmaznunk, hogy a fehér orosz barátaink, amikor most hazamennek, akkor milyen üzenetet visznek majd haza? Több pénzt fognak kapni? A civil társadalom több együttműködésre számíthat? A civil szervezeteket erőteljesen majd megtámogatjuk? valóban lesz vízumdíj eltörlés? Tudjuk, hogy ezek nem ilyen egyszerű kérdések, nem csak az a baj, hogy drága a vízum, hanem az, hogy nem is adunk ki elég vízumot. Az én véleményem az, hogy a biztos úr, akivel szimpatizálok és nagyra becsülök, mert logikusan fogalmazott, hatalmazzuk fel konkrét intézkedések megtételére. neki ez hatalmában el, és nekünk is hatalmunkban áll őt felhatalmazni. Ezeket a gyönyörű pozitív érzelmeket most át kell fordítani, mégpedig azonnal konkrét intézkedésekbe, a fehér orosz nép és különösen a letartóztatottak nem várhatnak. Tehát döntést kell hoznunk most. Régóta küzdködünk ezzel a helyzettel, és általában a diktátorokkal nem nagyon tudunk mit kezdeni. vessünk ennek véget. Az ukrán, a lengyel, a litván nép tudja, hogy most már nem szabad többé diktátorokkal szóba állnia. Köszönjük szépen! Schröter kolléga, következik másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Én tagja vagyok az Európai Parlament és Fehér Oroszország közötti delegációnak. E, nincsen közös, nincsen együttes e, ülésünk, ezt együtt döntöttük el, mert nem akarunk segíteni semmiféle diktátor, diktátornak és dik, ö, e, diktatúrának. Nagyon jól ismerem az országot, 94 és 2004 között jelentéstevő voltam, ebből, ebben az időszakban erősítette meg a hatalmát Lukasenko. Vannak olyan helyzetek, amelyek nem újak. 1997-re gondolok például. 97-ben a külügyi tanács eldöntötte, hogy egy rövid programot indít humanitárius segítségnyújtás, és illetve a demokratikus erők támogatása érdekében. Egy hónapon belül sikerült tanácsi határozatot elfogadni, jogi alapot találni, és pénzügyileg megvalósítani ezt a programot. Rendkívül nehéz volt akkor ez a munka, de sikeres volt. Azt hiszem, hogy hasonló intézkedéseket lehetne most hozni. De persze vannak még fontosabb és gyorsabb intézkedések, ezek pedig valóban humanitárius kérdések. Olyan emberekről van szó, akiket fogva tartanak, akiket kriminalizálnak, akiket politikai fogvatartottnak kell elismernünk. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy minden megnyilatkozásunkban mindig is emlékeztessünk arra, hogy ezeket az embereket nem lehet kriminalizálni, ezek politikai fogvatartottak. Aztán a humanitárius helyzetről is beszéltek a kollégák. Például egy kisgyereket elszakítottak a szüleitől, és akit esetleg a nagyszüleitől is el fognak szakítani. Aki Kelet-Németországban nőtt fel, tudja, hogy ez mit jelent aktívnak, aktívan fel kell lépnünk, ez az egyik legfontosabb eh, intézkedés, amit eh, eh, említenem kell. Ezt nem engedhetjük meg. Másodszor olyan a helyzet az országban, hogy most az ügyvédeket is kriminalizálják, az ügyvédek, akik védik a politikai fogvatartottakat, ők nekik megvonhatják az engedélyüket, ezt is említenünk kell, és a legfontosabb a humanitárius segítségnyújtás. Köszönöm. Köszönöm. André Kien asszony következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is tagja vagyok a Fehér Oroszországi Delegációnak, és azt hiszem, hogy hiba volt az, hogy nem küldtünk európai parlamenti megfigyelő megfigyelő delegációt Fehér Oroszországba. Minden távoli országba küldünk megfigyelő delegációt, most pedig a legközelebbi szomszédos országunkban nem voltunk jelen. Fontosnak tartom a kettős megközelítést, egyrészt szankciók a felelősökkel szemben, másrészt segítségnyújtás a civil, civil társadalomnak és az emberjogi jogvédőknek. Ami az emberjogi jogvédőket illeti, biztos úr, nem gondolom, hogy meg kell várnunk a donori konferenciát. Múlt héten elfogadott a parlament egy jelentést, rengeteg intézkedésünk van, amelyet ki lehet használni, sürgősségi vízumok, emberjogi eszközök, nagyon hosszú ez a lista, ami a e, diákokat illeti, a tanárokat illeti, akiket folyamatosan fenyegetnek, Tegnap megint csak SOS jelz, jelzéseket kaptam fehér oroszországi polgároktól. Nagyon kulcs, kulcsfontosságú pillanatban kerül sor arra, hogy fenyegetik a diákokat, a tanárokat. Nagyon sok európai egyetem van, amely befogadná a fehér orosz diákokat. Itt az ideje a konkrét cselekvésnek. Köszönöm szépen. Mirszki képviselő következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Lehet, hogy önök is voltak már Fehér Oroszországban, én többször voltam, jól ismerem a helyzetet, és tudom, hogy mi történik az országban. Ebben a törvényhozási ciklusban is gyakran jártam Fehér Oroszországban, és a következő kérdést szeretném feltenni. Mit tettünk együtt, és mit teszünk a jövőben? Együttműködünk-e a fehér orosz hivatalos hatalommal? Hát velük is kell beszélni. Hatékonyak voltunk-e a munkánkban? Nem, nem voltunk hatékonyak. Lehet, hogy közösen vagyunk felelősek ezért a fehér orosz helyzetért. Egy egyszerű kérdést nem tudtunk megoldani, eh, az Euroneszben való együttműködést Fehér Oroszországgal. Erre nem voltunk képesek. Tudnunk kell, hogyha nem változtatjuk meg a hozzáállásunkat Fehér Oroszországgal szemben, hogyha nem dolgozunk ki hosszú távú stratégiát Fehér Oroszországgal szemben, akkor nem lesznek, nem leszünk sikeresek. A Fehér Orosz Fehér Oroszországban a demokrácia még nagyon messze van. hogyha nem csak beszél, hogyha csak beszélünk és nem működünk együtt Fehér Oroszországgal, akkor nem leszünk soha sikeresek. Minden lehetőséget ki kell használnunk. Köszönöm szépen. Minszki kollégának, Tokis kollega követ, Tökés kollega következik másfél perc. Tökés úr. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, kedves felé, fehér orosz vendégek! mindenekelőtt engedjék meg hogy maclejeva asszonynak fejezzem ki részvétemet illetve együttérzésemet az édesapjáért és mindazokért akiket fogjul, fogoly, fogolyként tartanak a tüntetések után. másodsorban emlékeztetek arra hogy nemrégen nem az európai unió visszautastotta azt a néhány országnak azt a kezdeményezését hogy a totalitárius rendszerek a kommunizmus bűntetteit ugyanolyan mércével mérjék mint a fasizmus bűntetteit azt tapasztalom hogy a kommunista országok iránt túlságosan nagy engedékenység mutatkozik meg nevezzük nevén a lukasenko diktatúrát ez nem egy utolsó diktatúra egy kommunista diktatúra egy posztkommunista diktatúra és akik itt vagyunk buzek elnök úr vagy litvánok balti országok beliek magyarok románok én tudom hogy ki volt ceausescu tudjuk hogy ez mind a kommunizmus öröksége. én stratégiailag javasolom hogy hogy a volt kommunista rendszerekkel szemben az európai unió határozottabban lépjen fel és az emberi jogok kárára soha ne tegyen engedményt például gazdasági szempontból. ez egy stratégiai fontosságú megközeltés és akkor hosszú távon van esélyünk a diktatúrával végképp leszámolni a posztkommunistákkal lássák hogy orbán viktorék milyen nehezen boldogulnak magyarországon a posztkommunistákkal szerbiában ugyanaz a nehézség és folytathatnám a sort. ne engedjük hogy blokkolják az eastern partnership ot ne engedjük hogy blokkolják lukasenko úrét. Köszönöm szépen, Tőkés úr. Most Gomez képviselője a szó, ő az utolsó ebben a sorban mi különbözteti meg a diktatúrákat? Szerintem nem az, hogy kommunisták vagy antikommunista diktatúráról van szó, hanem hogy elnyomó a szabadságot, illetve az embereket is elnyomja a diktatúra. El kell ismernünk, hogy az előző puha módszereink kudarcot vallottak, nem sikerült rendre utasítani a diktátorokat. Felelősek vagyunk a hibáinkért, ki kell ezeket javítani. Nem térhetünk vissza az eddigi módszerekhez, nem lehet minket zsarolni. Úgy gondolom, hogy célunk, kitűzésünk az, hogy engedjék szabadon a fogvatartottakat, illetve, hogy a sajtó szabadon dolgozhasson. A foglyok szabadon bocsátása központi elem. Megfelelően kell az embereket támogatni, diákokat, a szervezet, civil szervezeteket, a demokratikus ellenzéket. Ezt világosan mondjuk el azokat kell támogatni, akiknek demokratikus elképzeléseik vannak. Aztán a rezsim elleni szankciók is legyenek világosak, ne utazhassanak, a vagyonukat be kell fagyasztani, illetve akár az ilyen felfüggesztésére is sor kerülhet. A szomszédságpolitika felfügg, felfüggesztése. Köszönöm. Nem tudom, hogy egy percben fel tud-e szólalni a fehér orosz küldöttség elnöke, ő kért szót, és utána Buzek úrnak el kell menni. Köszönöm szépen, elnök úr, tudom, hogy nincs csak időnk. Sajnos nem az összes fehér orosz vendégünknek volt lehetőség arra, hogy megkapja a szót. Minkievics úr, Nyikolajava asszony, illetve a Fehér Orosz Újságíró Szövetség alelnöke. Kazolin úr, a belső megfigyelő, demokratikus megfigyelő csoport elnöke, elnézést, a nevét nem találom, Kajakin úr, még nem tudott felszorolni, de van arra lehetőség a jövőben, hogy mégpedig ma délután 5 órakor, hogy ezt megbeszéljük a 3E2-es teremben. Tehát fejről rossz vendégeinkkel ott folytatjuk a mai vitát és egy filmet is, dokumentumfilmet is megtekinthetünk a december 19-i Minszki eseményekről. Kérem, látogassanak el erre a találkozóra ma délután 5 órakor. Elnök, köszönöm szépen, Protesevice, elnök úr. Most pedig az Európai Parlament elnöke fogja végkövetkeztetéseit elmondani. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm kollégák, nagyon-nagyon érdekes vitát hallhattunk mindannyiunk számára az volt a legfontosabb, amit fehér orosz barátaink elmondtak, amik, amit ők tanácsoltak nekünk. Fontos az, hogy egyértelműen lépjünk fel egy hangon, politikai és diplomáciai nyomást kell gyakorolni, hogy mi hamarabb kiengedjék a politikai foglyokat. Nyekelejova asszony elmondta, hogy édesapja börtöncellájának kulcsa mi kezünkben van. Nagyon fontos az információhoz való hozzájutás, alapposztulátum. Megköszönöm ezt a sok hasznos tanácsot. Megszívleljük ezeket. Néhány dolgot még kiemelnék, amiben könnyen megegyezhetünk. És itt most utalnék a fehér orosz civil társadalommal folytatott ma délelőtti ülésre, és nagyon fontos a kettős megközelítés, a vízumkönnyítés, a vízumdíjak csökkentése, vagy akár megszüntetése a diákok, a tudósok, a művészek esetében. Ezzel egy időben utazási tilalmat vezetünk be a fehér orosz hatóságok tagjainak részére, akik részt vettek a december 19-i le, ö, megtorlásban. Nagyon fontos a civil társadalom finanszírozása, és el kell jutnunk azon civil szervezetekhez, amelyek hivatalosan nem regisztrálhatják, regisztráltathatják magukat, hiszen autokrata államról van szó. Nagyon fontos, hogy az egyetemeket, az, egyet, az egyetemistákat ö, különböző módon támogassuk, ösztöndíjakkal, finanszírozással. Aztán a Vilniusba, Vilniusban működő Fehér Orosz Egyetemet is támogatni kell. Egyéb javaslatok is felmerültek, ezeken alapvetően el, alaposan el kell gondolkozni, Például a választások újonnani kiírása, hogy ezt Charles Tenok említette. Aztán van egy másik javaslat, ami nem itt hangzott el. Ez az lenne, hogy Fehéroroszág számára ne tegyük ne tegyük lehetővé az, hogy a, az olimpiai játékokon, illetve a futballvilágbajnokságon részt vegyenek. Ezen nagyon komolyan el kell gondolkoznunk itt a parlamentben illetve azon is, hogy mi, mint parlament, mit teszünk legközelebb. Holnap elnökök értekezlete lesz, és valószínűleg a döntés születik arról, hogy tényfeltáró küldöttséget küldünk Fehér Oroszországba. Jövő héten Strasbourgban egy állásfoglalást fogunk majd elfogadni Fehér Oroszországról. Aztán az Euronest béli együttműködésünkről is másképpen kell vélekednünk. Jövő héten kerül erre sor. Nagyon sokáig késlekedtünk, eljött az ideje annak, hogy végre megoldás szülessen. Aztán nem sokára elkövetkezik január 31-én Brüsszelben a külügyi tanács, ez nagyon fontos lépés. Reméljük, hogy az Európai Bizottsággal ebben a kérdésben folyamatosan egyeztetünk, jövő héten Strasbourgban is. Még egy dolog. Kedves kollégák, barátaim, A mai napon körünkben üdvözölhetjük a választások győzteseit. Nem formális győztesekről van szó, hanem a pszichés, illetve politikai győztesek vannak itt. Ez a legfontosabb mindannyiunk számára. Önöket győztesként kezeljük, tisztelt fehér orosz barátaink, és biztosak vagyunk abban, hogy önök győzedelmeskedni is fognak. Sok bátorságot köszönöm. Ringrazio eh, il presidente Buzek, gli amici Eh, bielorussi che hanno così attivamente partecipato a questo incontro e, e tutti. Eh, i Szeretnék minden résztvevőnek köszönetet mondani. Mielőtt véglegesen lezárnám az ülést, hadd mondjam el azt, hogy tájékoztatásként, hogy az elnökök, akik itt ülnek a pulpituson, egy dokumentumot fogalmaztak meg, amelyben összesítjük a mai ülés tanúságait. Konkrét javaslatok is vannak, ez egy közös nyilatkozat. Többek között azt hangsúlyozzuk ki, hogy a választások nem feleltek meg a szabad demokratikus választások normáinak, tehát elítéljük ezt, illetve elítéljük a választásokat követő békés tüntetéseket, az ezt követő letartóztatásokat, illetve az ezt követő brutális eseményeket. Arra hívjuk fel a figyelmet, hogy az Európai Uniónak alaposan el kell gondolkodni azon, hogy a jövőben hogyan fogja megváltoztatni a fehér orosz hatóságokkal folytatott kapcsolatát, illetve a fehér orosz felelősöket mindenképpen felelősségre kell vonni, akik elrendelték a letartóztatások börtönbe zárását. A civil társadalom a független média, a civil szervezetek pénzügyi támogatása és célkitűzés, természetesen csak azokat támogatjuk, akiknek demokratikus elképzelései vannak. Reméljük, hogy a fehér orosz diákok ezután több ösztöndíjban részesülnek, illetve csökkentjük a fehér orosz polgárok vízum költségeit, és odafigyelünk mű, vagy csak, illetve megszüntetjük a költségeket a művészek és más kategóriák esetében. Az Euronest parlamenti közgyűlésben nem lehet, vagy nincs lehetőség arra, hogy Fehér Orosz parlamenttel együtt működjünk, és elítéljük az EBSZ e irodájának bezárását Minskben. Ebben a dokumentumban remélem megfelelően foglaltuk össze az önök véleményét, illetve a fehér orosz társadalom védelmi, véleményét, amely jelenleg meg van fosztva szabadságától, illetve kifejtési jogától. Köszönöm szépen, és remélem rövidesen jobb lesz majd a helyzet Fehér Oroszországban. Legalábbis ezt reméljük. Viszontlátásra!